azoknak mondom, akik utoljára vannak itt. Az EU Nagy-Britannia közötti kilépés nyilatkozat a későn született politikai realizmus egyik jó példája. A mai állásfoglalás elfogadja ezt a döntést. Három pont azonban külön figyelmet érdemel. Az első Megalapodás megállapodás kimondja, hogy a jövőben a felek el döntik, hogy, hogy biometriai identifikációs csippel szelék fel a személyigazolványokat. Ez nem jog, jogtalan, de sem jogi, sem biztonságpolitikai, sem pénzügyi uh, követelmény nincs már. A politikai vitatárgyává teszik ezeket, és ez a mai politikai klím, megszállott klíma idején sokszor alapjogokról megfeledkeznek, alatt itt is figyelni kell rá. A megalapodás befagyasztja az EU állampolgárok jogait a Brexit napjára értelmezett módon, holott a jövőbeli értelmezése kell legyen ez az Európai Bíróságnak, miközben a bíróság két esetjogot kell, hogy egyszerre alkalmazon. Egyik az EU 27-ben élő állampolgárok joga, a másik pedig a brit Brexit előtti EU jogszabályok alapján a britek jogszabályra vonatkozó jogszabály. Mennyire realista ez, kérdezem én? Harmadsorban. A 18-as pont elítéli a brit kormány azon döntését, hogy a, szabad, a személyek szabad mozgását tiltja majd jövő évben. Ám ezek a pontok összekapcsolnak, és bármely átfogó EU együtt keresebbé kereskedelemi megállapodást a személyes mozgásszabadságra vonatkozó szabadság nagyvonalú értelmezésétől teszi függővé ezt. Ez az EU saját érdekét is érti. A kereskedelmi megállapodás, vagy a legtöbb EU-val EU szabad megállapodás nem mond semmit a személyek szabad mozgásáról más országok tekintetében. 2018-ban EU nagyon nagy kereskedelmi plusz zárt Nagy-Britanniával kapcsolatban, ezért az EU érdeke is hogy átfogó kereskedő megállapodás szülessen a felek között. Ha az a ház komolyan veszi az állampolgárok jogait, akkor az EU és a nagy-britanniai állampolgárok jogai is, hogy gazdasági érdekeiket is komolyan veszik ebben a házban. Ez is állampolgár jog. Köszönöm szépen. Van Orden képviselő következik, az ECR nevében másfél perc. Uh, Köszönöm szépen. Elnök úr, tudom, hogy az új bizottsági elnök nagyon jó találkozott tartott Londonban múlt héten a brit miniszterelnökkel, nagyon jól kijöttek, úgymond, nagyon pozitív volt a, a légkör, ez, ez a jó módszer. Most viszont gyorsan előre kell lépnünk majd a jövőbeli kapcsolatokat illetően a két fél között. Először is a visszalépési megállapodást kell, hogy rendeződjék, a brit alsóház 99 szavazat többséggel a harmadik olvasatban elfogadta múlt héten a megállapodás most a felsőház elé ment, és az Európai Parlament feladta is, hogy ratifikálja, hogy január 31-én érvénybe lépesen. Gondolom és remélem, hogy ez simán fog menni. Persze a saját határaink védelme a kilépési nyilatkozat, a kilépési szándék mögött álló legfőbb ok volt, a Hübner asszonyra reagálva, az állampolgári jogok témájában ez a terület, ahol a brit kormány és az EU többé-kevésbé egyetértett, már a kezdetektől fogva. Az állásfoglalás első bekezdése tetszik nekem, mely kifejezi, hogy méltányos, kiegyensúlyozott állásfoglás szövették. Szerintem ide be is kéne fejezni az állásfoglás szövegét. Remélem, hogy az ásfogás segíti majd a folyamatot, annak ellenére, hogy van néhány rosszul megfogalmazott eleme, és Emegy Ferostat úr a jövőben javít ezeken majd. A történelemben egyetlen ország sem védte úgy az állampolgárok legyenek jogait, szabadságjogait, mint Nagy-Britannia. Hadd mondjam el, hogy az állásfoglalás aránytalanul sok figyelmet szentel a brit állam az EU, Britanniában élő EU állampolgárok érdekének, ám a briteknek kevesebbet, akik az EU27-ben élnek, csak egy bekezdés szentel nekik. Nagy-Britannia komolyan felkészült már erre a kérdésrendezésére, míg az EU 27 tagállammal kevésbé, hogy az ott élő britek jogait miképpen rendezi és értelmezi. A brit hatóságok saját a jogatásukban élőkkel foglalkozik. Remélem, hogy a brit képviselők nélkül is ez a parlament, meg persze az EU 27-ek parlamentje is, az ott élő britek jogait is megfelelően rendezi majd úgy, ahogy mi rendeztük az ő állampolgáraikét. Köszönöm szépen a GUE nevében, Sirdeván képviselő, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma azok jogairól kell beszélnünk, akik a jóléthez hozzájárultak, a brit társadalom jólétéhez, az egészségügyben, kutatásban vagy, vagy magánvállalkozóként, és a Nagy-Britannia döntése megvalósul a, a hónap végén, és ennek semmi nem áll útjában, hogy kilépjenek az EU-ból, arról viszont gondoskodnunk kell, hogy az állampolgárok, a britek is, meg az EU állampolgárok is jogai érvényesüljenek. Szükségesé vált ez, mert megalapozott aggályok vannak arról, hogy az állampolgárok jogai és azzal kapcsolatos szociális jogok a vállási folyamatban, az EU és Nagy-Britannia közötti vállási folyamatban nem feltétlenül valósak meg. Itt a tartózkodási jog, a, a, a vállalkozói jogok, illetve a védelemre szoruló személyek, vagy az idősek jogai is figyelmet kell kapjanak. Itt már gondolkoznunk kell az EU és Nagy-Britannia közötti kapcsolatok jövőjéről, itt többről van szó, mint egy kereskedelmi megalapodásról, Itt minden egyes politikai, gazdasági és ökológiai aspektusát is látni kell az ütélésnek, ezeket rendezni kell a csatorna mind a két oldaláról tekintve, és látva mennyire bonyolult ez a kérdés, milyen sok politikai aspektusa van, világos, nem lehet csak egy sima nemzetközi megalapodással 11 hónap alatt lerendezni ezeket, hiába úgy hindenek porcsokak szemében Londonban. Ezért mondom, Boris Johnson üzenem, hogy meg, meg kell hosszabbítani a tárgy, erre vonatkozó tárgyalások határidejét, hogy az állampolgárok jogait rendezni tudjuk, és időt tudjunk hagyni, többet és nem kevesebbet, mint ahogy előrányozták. A kemény Brexit veszélyről már szóltunk. A frakcióm az elmúlt években Észak-Írországa kapcsán mindig arra törekedett, hogy a szociális jogokat megvédjük. Itt is erre fogunk törekedni. Nem lehet a normákat csökkenteni, csak azért, mert Nagy-Britanniában és a kormány arra a döntése jut, hogy a gazdasági előnyök dömpingével szeretne előnyt szerezni. Ez szociális jogok sem adópolitika tekintetében, sem ökológiai kérdésekben, sem a fogyasztóvédelemben nem engedhető meg velünk szemben. És a frakcióm nevében szeretném megragadni ugyanakkor az alkalmat arra is, hogy megköszönjem a munkát brit kollégáinknak a jobb Európáért folytatott konstruktív munkájáért. Hiányozni fogtok nekünk. Köszönöm szépen. Függetlenektől Philips képviselő következik egy percben. Undorodom az Egyesült Királyság megnyitotta ezt a sémát, ezt a lehetőséget, azok, akik az Egyesült Királyságban élnek, maradhassanak az Egyesült Királyságban. Ez a célja ennek, hiszen ez egy csodás nemzet, egy csodás ország, de nincsen de nem tudjuk elfogadni, hogy favorizáljunk embereket, itt inkább igazságosságra van szükség. Az, amit önök javasolnak, az az, hogy az ázsiaiak, az amerikaiak, az afrikaiak, azok, akik az Egyesült Királyságot hazájuknak nevezik, azok majd másodrangú állampolgárokká válnak. Egyszerűen elképesztő az, hogy ezt konstruktív vitának nevezzük, de már politikusoktól is hallhattuk azt, hogy a jövővel kapcsolatban ijeszgetnek. Az Egyesült Királyság mindig is kedves és befogadó ország volt, úgyhogy kérem, hogy ne riasszák el az embereket, és ne mondják azt, hogy az Egyesült Királyság elküldi őket. Nekünk csak egyszerűen egy független bevándorlási politikára van szükségünk, vagyunk, és mindenkit meg akarunk védeni. Grazie. Köszönöm szépen. González Pons képviselő következik, más volt percben angolul fogok beszélni mert szeretném, hogyha a britek is értenének, a briteknek tudniuk kell azt, hogy mindazok dolgok ellenére, ami az elmúlt négy évben történt, a Brexit, el, a Brexit ellenére is mindig várjuk őket vissza az Európai Unióba, mert Európa nem ö, arról szól, hogy honnan származunk, hanem hogy hová szeretnénk eljutni. Az országokat el lehet választani, de a családokat nem. Ma több mint egy millió brit él más európai országban, nagyon sokan saját hazámban, Spanyolországban. Úgyhogy ő hozzájuk szeretnék most szólni közvetlenül. Nagyon sokak Európában építették fel az életüket, sokan itt házasodtak, és egyeseknek gyermekeik vannak, akik, akik Európában születtek. Ráadásul barátok vagyunk, családtagok és szomszédok, úgyhogy ezt nem felejthetjük el. Ezért szeretném elmondani azt, hogy akár mi is történik január 31 után, önöket mindig is úgy fogjuk látni, mint Európához tartozókat. Hogyha itt szeretnének maradni, akkor az Európai Unió mindig is az önök hazája marad, úgyhogy szívem mélyéről szeretnék inkább azt mondani, hogy maradjanak velünk, mert az Európai Unió az önök háza otthona is. Thank you for... Köszönöm szépen. Egy percben Körtön Darling képviselő. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. A petíciós szakbizottságban hallottuk azon állampolgárok hangját Európa szerte, akik nagyon aggódnak a jogaik miatt, hogy mi fog történni az életükkel, a munkájukkal, a családjaikkal. A legtöbbjük az EU 27 állampolgárai voltak az Egyesült Királyságban, vagy Egyesült Királyságbeli állampolgárok, akik több mint 15 éve élnek az EU-ban, és nem szólhattak bele ebbe a döntésbe, ami nagyon komoly hatással van az életükre. Ennek a nagy kontinentális békefolyamatnak a gyermekei ők, akik ezen intézmények alapítóinak az álmait viszik tovább, és a közös jogok, amikben mindannyian osztozunk, rájuk is vonatkoztak. Erkölcsi kötelességünk az, hogy megvédjük őket, és ne fosszuk meg őket a jogaiktól. Az állampolgárok jogainak a védelme minden Brexit megállapodásban szigorú vörös vonal. Ehhez ragaszkodnunk kell. Vannak még nyitott problémák, és bátornak kell lennünk, lépéseket kell látnunk, mielőtt néhány hét múlva megszavazzuk a megállapodás végleges verzióját. Köszönöm. Köszönöm. Volden asszony, más egy percben kap szót. Emmanuel is a teacher. Emmanuel tanár, csodálatos nyelvét több ezer tínédzsernek tanította az én öm, választókerületemben 20 éven keresztül, fizette az állampolgárait, egy brithez ment férhez, és brit gyermekei vannak. 85 oldalas dokumentumot adott be, kérvényezve, hogy ott maradhasson abban az országban, amit otthonának választott, ahol dolgozott, ahol adót fizetett, ahol önkénteskedett. És visszautasították a letelepedését. Az Európai Unió állampolgárai az Egyesült Királyságban alapvető problémával néznek szembe. Nem a szabad mozgásról van szó, hanem arról, hogy megkapják azt a jogot, hogy az eddigi otthonukat továbbra is otthonuknak tekinthessék. Nagyon fontos ennek az elfogadása. Nincs logikus oka annak, hogy a nyilatkozattal való eljárást miért nem tudná használni az Európai uniós állampolgárok védel, vagy letelepedésének megadására a kormány, és miért nem tud nekik papíralapú dokumentumot adni. Kormányunk szégyent hoz az országra, hogyha kis nagy lelkűek lennének és megfelelően járnának el, azzal ösztönöznék az EU-s tagállamokat arra, hogy ugyanígy járjanak el az Egyesült Királyságbeli állampolgárokkal. Johnson úr január 31-e után miért nem azzal kezdi, hogy tiszteletben tartja a három millió jogait, és akkor elvárhatna ön is dolgokat az Európai Uniótól. Köszönöm. Madam, Madam Voten. Voden asszony, Van Orden úr szeretne kékkártyás kérdést feltenni önnek. Fogadja a kérdést? Nem, nem. Kérem csöndben. Allard úr, egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyike vagyok az ön EU állampolgároknak, akiket arra kértek, hogy kérjenek letelepedési jogot. Skóciában élek 35 év óta. A szabad mozgás, személyek szabad mozgás alapján érkeztem. Nem értem, hogy jutottunk idáig. Ez a brit jogszabály nem célirányos. Hogy tudják megvédeni ezt a 3 millió EU állampolgárt innen, akik nagy britanniában mint én? Emlékeztessem önöket arra, hogy az egyik EU vörös vonal volt ez a megállapodás előtt, és itt az Európai Bíróság döntésekkel érvényesüljön. Mennyit ér ez, a, ez az ígér? Különösen akkor, hogyha 8 év után lejár ez az engedély. És látjuk, mi történt a bíróságban ezen a héten. Komoly aggályom vannak, nagyon félek attól, mi történik le a következő lépésben a brit telepítési rendszer nem megfelelő. Nem akarok pályázni vagy kérelmezni ar- arra vonatkozóan, hogy az otthonban, otthonomban éljek. Ezt ki kell dobni az ablakon, a jogainkat automatikusan kell érvényesíteni. Skócia az EU-ban kell maradjon. Allard úr. Van Orden úr ismét kérdést tenne föl, most ezúttal önnek kékkártyást. Elfogadja a kérdést? Nem, köszönjük. Ha harmadszor is elutasítják őt, akkor feladom, de lássuk meg, mire jutunk. Jó kedvem van. hall, hallgassuk meg Van Orden úr tájékoztatását. Megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. A két kollégának mondom, akik felszólaltak. Két egész 6 millió ember pályázott letelepedési engedélyre, csak öt került elutasításra. Bűn, ö, azért, mert bűncselekményeket követett el korábban. Fanorden úr, kollégák. Hát ügyrendi kérdés volt. Ha akarnak, válaszolhatnak rá 30 másodpercben, megadom akkor a szót, hogy reflektáljanak erre. Köszönöm. Válaszolok rá. Mert hallottuk már korábban is, hogy a legtöbben, akik pályáztak, jelentkeztek, megkapták a státuszt. 47% azoknak, akik pályáztak, jelentkeztek, azokat elutasították, újra kell engedélyt kérni. Ha valaki folyamodik engedélyért, visszautasítják, ez mondják, mondja meg Boris Johnsonnak ezt. Van Orden úr, megadom majd önnek a szót, de nem most. Törcs úr, Köszönöm szépen. A Brexit-tel kapcsolatban az a helyzet, hogy egy kicsit toleránsabbnak kellene lennünk. Talán meg is tudtuk volna őrizni, hogyha toleránsabbak vagyunk a, a briteket. Azért szerintem ez az egész nagyon sok mindent elmond. 31-én megtörténik az, amit a britek szerettek volna, gyakorlatilag az Európai Uniónak el kellene gondolkodni, önkritikusnak kellene lennie, de az ellenkezője történt, mert nem megvitatta azt, hogy miért történt ez, hanem elkezdi azokat támadni, akik el akarnak menni. A briteknek van azért előnyük, szeretik a szabadságot, és nagyon bátrak, és erre szükség lenne itt is, akkor, amikor a hegemóniát próbáljuk a, illetve a föderalizmust, a nemzetek ellenes föderalizmust megdönteni itt. Az Egyesült Királyságban 180 millió a spanyol élt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ő jogaikat garantálják, úgyhogy igenis, és igazunk van, akkor, hogyha kölcsönösséget szeretnénk, és azt szeretnénk elérni, hogy egyszerűbb legyen a kommunikáció a fővárosokon keresztül, nem pedig Brüsszellel kapcsolatban, mert Brüsszel mindent elront. Köszönöm, Régó asszony, egy percben. Köszönöm szépen. Tudjuk azt is, hogy január 31-én kilép az Egyesült Királyság az Európai Unióból. Úgyhogy természetesen ezt a demokratikus döntést tiszteletben kell tartanunk, de mi spanyolunk úgy gondoljuk, hogy azért vannak itt kérdések, amelyekkel kellene tör, foglalkoznunk. Például Gibraltár esete ilyen, és ott vannak azok az emberek, 13 ezeren, akik minden nap a Gibraltári szoros területén a határon átkelnek. Strukturális problémáról van itt szó, 27%-os munkanélküliséget kell megoldanunk, ez a fiatalok esetében még sokkal magasabb, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy semmiféle konkrétum nincsen, amelynek köszönhetően meg tudjuk akadályozni azt, hogy azok, akik dolgoznak, vagy dolgoztak, azok kapjanak majd nyugdíjat, vagy munkanélküli segélyt. Úgyhogy kérjük azt, hogy kötelezze el magát annak érdekében, hogy a munkavállalók ne húzzák a rövidebbet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Widekomb asszony következik egy percben. I'd like to focus, please. Szeretnék a 18. bekezdésre összpontosítani ebből a dokumentumból, ami azt mondja ki, hogy a parlament sajnálatosnak tartja, hogy a szabad mozgás elvének véget vett az Egyesült Királyság. Nagyon világosan ki akarom mondani azt, hogy a szabad mozgás megszüntetése óriási tényező volt a brit közvélemény azon döntésében, hogy az Európai Unió elhagyása mellett döntöttek. Ez volt az egyik legnagyobb mozgatórugó, és mégis úgy tűnik, mintha ezen a parlamenten belül ma politikai vakság lenne ez iránt. Konkrétan Britanniának, Nagy-Britanniák azt akarják mondani, hogy ne legyen ö, ö, olyan ö, program, amiben kérvényezni kell a tartózkodási jogot hogy ez legyen automatikus. A, azt akarják elmondani nekünk, hogy a britek azt várják a brit kormánytól, hogy a szabad mozgás jogát fejezzék be, ennek vessenek véget hatékony módon, és ne csak névlegesen. És mi hamarabb felébred ez a parlament erre a tényre, aha, annál hamarabb meg fog kezdődni a megfelelő párbeszéd erről a témáról. Madam Whittaker. Woody asszony kékkártyás kérdést szeretne feltenni önnek, Intfeld asszony. El, elfogadja a kérdést? Köszönöm, parancsoljon 30 másodpercben. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Woody asszony, azt mondja ön, hogy a brit nép ezt akarja, vagy azt akarja. De nem igaz-e az, hogy mindössze 43 százaléka szavazott az állampolgároknak az önök politikai agendájára, és az önök politikai rendszere miatt kapott Boris Johnson többséget a parlamentben, miközben a britek többsége nem szavazta meg őt, és a Brexitet sem. Igaz-e ez, Budikom asszony? 17,4 millió emberről van szó, a legnagyobb ö, szavazási kedv, rengetegen szavaztak a kilépés mellett, és mi vagyunk a legnagyobb párt ebben a parlamentben. Miért? Miért kapott Boris Johnson ilyen óriási többséget az elmúlt választásokon? Miért? Azért, mert az alapígérete az volt, hogy legyen már végre meg a Brexit. Mr. Rangel. Rangel úr, önél szó másfél percben. csendben. Kérem brit kollégáimat itt jobb oldalon, hogy maradjanak csendben, amíg a hozzászóló beszéd. Köszönöm, elnök asszony. Kedves képviselők, tisztelt, tisztelt bizottság, kedves képviselők, kedves Bárnyi úr, önökhöz beszélek, és a következőket szeretném elmondani. Portugália egy olyan ország, amelyet én magam itt képviselek az Európai Parlamentben, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mi kapcsolatunk 1386-ig nyúlik vissza az Egyesült Királysággal, tehát a mi kapcsolataink a legrégibbek, és a 20. században is megerősítettük ezt többször is. Tehát gyakorlatilag ez a megállapodás a mai napig életben van. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az Egyesült Királyság ki kíván lépni az Egyesült az Európai Unióból, de mi azt szeretnénk, hogy megőrizzük és a lehető legközelebbinek megtartsuk az kötelékeinket az Egyesült Királysággal a kilépés után is. Ezért rendkívül fontos számunkra az állampolgárok helyzetének rendezése. Nagyon sok mindent kell még tennünk, és bizony a brit kormány kritikával kell illetnünk, mert nagyon gyakran úgy tűnik a helyzet, minthogyha az Egyesült Áll, Királyság állampolgáraival mi többet foglalkozunk azokkal, akik az EU területén élnek, mint ahogyan a brit kormány fogalmaz, foglalkozik az EU-s állampolgárokkal, akik területén élnek. Ezért nagyon fontos az, hogy Boris Johnson is elköteleződjön, és megtegyen mindent annak érdekében, hogy a Lemans csatorna két oldalán élők baráti viszonyt tudjanak egymással ér, ápolni. Köszönöm szépen. Más fél percben morális képviselő. Köszönöm, elnök asszony, hogy Michel Barnier nagyon jól tudja, az EU és Nagy-Britannia is nagyon keményen dolgozott a leplepedési rendszeren egy közös morális és jogi felelősség ez. Azért vagyunk itt, mert az állásfoglalás legalább ö, több mint egy vészjelzést hordoz magában, és mikor a bizottság elnöke beszélt arról, hogy a beszélgetése során az állampolgárok jogairól kérdezték. Miért? Hát a miniszterelnök nemrégiben a visszalépési jogszabály módosításában a független felügyeleti hatóság változtatásáról beszélt, és a jogait egy más testületre szeretné delegálni ennek a ez a bevándorlás és rendszer történetét ismerve, annak igazságtalanságait ismerve, hát ez irányba, rossz irányba mozdul egy testület jogi státuszának megváltoztatása. Ezért igaz, ezért helyén valók azok az aggályok, amelyeket megfogalmazunk az állampolgárok jogával kapcsolatban, ez egy mély sebet ejt majd, és önigazságtalanságot okoz a ma jövőben megállapodás, megállapodás jövőjét illetően súlyos károkat okozhat. Egy fizikai dokumentumot kérnek, vagy egy, egy rendszert. Nem részletekről beszélnek az emberek, hanem olyan rendszerről, amely igazságtalanságot teremtett majd évek, az évek során, és amelyet nem felügyel független hatóság, és az a narratíva, amely épül, ez irányban mutat. Ezért Michel Barnier tárgyaláson, ezért tett olyan fontossá a állampolgári jogok előtt, és ezért van az, hogy az állásfoglalás amit most írtunk, ö, hát vészjelzéseket tartalmaz. Düran úrja szó. Köszönöm szépen. Csak egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy miért is ennyire fontos számunkra ez az állásfoglalás. Én azt éreztem sok kollégával együtt, hogy a mai felszólalások előtt arra kell odafigyelnünk, hogy az állampolgári jogok mindenképpen a jövőbeli tárgyalások központjában kell, hogy legyenek. Úgyhogy kedves Michel Barnier, tudom, hogy rengeteg munkát végzett, de bízom abban, hogy az Európai Parlament ott lesz ön, magott, ön mögött, teljes messzélességgel kiállunk ön mögött, és emlékeztetünk mindenkit arra, hogy nem lesz jövőbeli megállapodás, hogyha nem rendezzük az állampolgári jogok kérdését. Most pedig még inkább meg vagyok erről győződve. Nagyon fontos ez az állásfoglás, és nagyon fontos az, hogy minél többen mellette szavazzunk. Mert amikor a szélső jobboldalt meghallgatjuk, az angol szélső oldalt, rengeteget hazudtak annak érdekében, hogy a Brexit beli botrányos győzelmüket elérjék, és nem hajlandóak az Egyesült ezek a politikusok az állampolgári jogokat tiszteletbe tartani, miközben kereskedni akarnak Európával. Nekik azt kell üzennünk, hogy ez a parlament ezt ebből nem kér, tetszik vagy nem tetszik, mi keresztül fogjuk vinni az állampolgári jogokat. Köszönöm szépen. 16-an kiérték a szót a spontán felszólalások között. Rányteke asszony kérte a szót egy percre. Köszönöm szépen. Nagy valószínűséggel ez lesz a legnehezebb beszédem, amelyet európai parlamenti képviselőként fogok elmondani. Több jogot szeretnénk elérni az európai állampolgárok számára, és nagyon sok millióan inkább el fogják veszíteni azokat, és erről nem lehet pozitívan nyilatkozni, akárhogy is akarjuk. Ahogy közeledik a dátum, két pozitív üzenetem lenne. Az első az, hogy az Egyesült Királyságban élő európai állampolgárok legyenek biztosak abban, hogy több tíz vagy több száz európai parlamenti képviselő dolgozik itt azon, hogy őket segítsük és megvédjük a jogaikat. A másik üzenetem pedig az Egyesült Királyságban élőkhöz szól, azokhoz, akik most nagyon szomorúak, mert fontos az, hogy ezt az európai döntést nem kellene népszavazási ügyként vinni, de azért az, amit önök tettek, amikor kimentek az utcákra és tüntettek, az egy Európa párti nagy tüntetéssorozat volt, ez egy nagyon szép gondolat volt, amely megtestesült önökben, és nagyon remélem azt, hogy majd újra lesznek brit képviselők ebben a parlamentben is. Köszönöm szépen. Egy percben Fidánca úr következik. Köszönöm szépen. A mainstream politikusok ellenére most az britek kimondták azt, hogy mi mit gondolnak, hát nagyon sajnálatos, de hát ez a demokrácia. Úgyhogy most pozitív együttműködést kell kialakítani az EU és az Egyesült Királyság között. Fontos az állampolgári jogok biztosítása, de azért el kell ismernünk azt is, hogy vannak itt pozitív jelek, még akkor is, hogyha természetesen a bürokratikus eljárás javítani kell, hogy lehetővé tegyük azok számára, akik szeretnének állandó tartózkodási engedélyt megkapni, azok ezt megtehessék. Nagyon sok olasz fiatal, nagyjából 600 ezeren élnek az Egyesült Királyságban, nekik kell segítenünk abban, hogy ott maradhassanak, ha ott szeretnének, és vissza kell adni a bizalmat arra is, hogy Olaszországba visszatérhessenek, és ott építsék újra az életüket, mert ehhez is joguk van. Köszönöm szépen. Egy percben, vagy másfél percben, Lénár szól. Thank you. Köszönöm. Több mint három millió EU-s állampolgár van az Egyesült Királyságban, Boris Johnson szerint semmi nem fog megváltozni, automatikus jogot kapnak arra, hogy ott maradjanak, és nem fogják rosszabbul kezelni őket, mint ö, előtte. De egy kollégám azt mondta ma, hogy felelőtlenség ijesztgetni az Egyesült Királyságban lévő EU-s állampolgárokat azzal, hogy meg fog változni a helyzetük. Nigel Farage is azt mondta, hogy maradhatnak, és ugyanazokat a jogokat élvezhetik, mint az Egyesült Királyságbeli állampolgárok, mert Különben a banán köztársaságnak tekinthetnénk az Egyesült Királyságot. És itt vagyunk most. Az automatikus jogok hirtelen a deportációról való ö, szavakat vontak maguk után, és egy olyan rendszert állított fel az Egyesült Királysági Kormány, ami gyakorlatilag az összes állampolgárnak nem fogja megadni azt a jogot, hogy ott maradhasson. Nagyon sok állampolgárnak az lesz a kockázata, hogy el fogja veszíteni a jogait. Van Orten úr is elmondta, hogy nagyon sokan, illetve azzal ellentétben, amit ő mondott, nagyon sokan elveszítették a jogaikat. És hogyha banán köztársasága akar várni az Egyesült Királyság, ám legyen szívük joga, de a három millió Európai Uniós állampolgár, akik ott élnek, a mi felelősségünk, kiállunk mellettük, és megbizonyosodunk arról, hogy ne legyenek a legnagyobb áldozatai a Brexitnek. A parlament egységes álláspontja ez, mindig ez volt a népszavazás óta, és most nagyon világosnak kell lennünk abban, hogy mennyire komolyan is veszük ezt az eltökéltségünket. Köszönöm. Egy percben Jósz asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Január 31-e rohamosan közeledik. Britek elhasználnak bennünket, és aztán 2021 januárban, januárban lezárul ez a folyamat. Remélem, hogy a jövőbeli megáll kapcsolatok pozitívan alakulnak, ám aggódom azokért az emberekért, munkavállalókért, akik az árát megfizetik ennek a vállásnak. A, a vállás során a szociális jogokat és sztenderdeket be kell tartani, nem akarunk, hogy itt az, a kapunk az ajtónk előtt egy Szingapúr jöjjön létre, és a szociális vállalásait is tartani kell Britanniának, nyugdíjakat kifizetve azoknak az állampolgároknak, akik ott élnek, a jövőbeli e, kapcsolataink nem mehetnek a britek vagy az Európai Uniós állampolgárok jogainak kárára. A Brexit nem lehet kifogás a lefelé tartó verseny felé, és meg kell mondjam, hogy nagyon tartok ettől a lehetőségtől. Köszönöm szépen, Keleher úr egy percben. Köszönöm, alanyok úr. Én az Írország tekintetében szeretnék hozzászólni az ír szigeten élők, illetve a brit állampolgárok jogait érintő kérdésekben nem lehet kompromisszumot megengedni az állampolgárok jogában. Lehet a pénzügyi szolgáltatásokban kompromisszumot, vagy mezőgazdasági termékekben kompromisszumot megengedni, ám az Európai Unió lényege, és az ír köztársaság lényege az állampolgári jogok érvényesülése. És ezeket fenn kell tartani. Van egy közös terület, utazási terület Észak-Írország, Írország és Nagy-Britannia között. Bárnyi úr azonban azt kell biztosítanunk, és erre van szükségem, hogy amikor Nagy-Britannia harmadik ország lesz, akkor az állampolgárok jogai továbbra is fennmaradnak és védelmet kapnak. Egy egyszerű példa. A kölcsönös elismerése a különféle jogos tanúsítványoknak, jogosítványoknak alapkérdés, hiszen az ír szigeten élők kell, hogy tudjanak dolgozni mind a két oldalon, úgyhogy ez a jövőbeli kapcsolatok lényegeleme legyen. Nem lehet az emberek jogait, szerzett vagy, vagy egyéb jogait kitenni ennek. Köszönöm szépen, Enzli egy perc, úr egy percben. Dél-Londonban önkormányzati vezetőként a Windrush generációval szembeni kemény fellépés áldozatai vagyunk. Láttam azt, hogy emberektől megtagadták az állampolgári jogokat, olyan emberektől, akik egész életüket tenni ebben töltötték, hirtelen nem kapnak munkát, nem kapnak lakást, egészségügyellátást. Azon szakpolitikákat, el kell vetni, amelyek ez igazságtalanság eredményeket hoztak, és itt a 3 millió Európai Uniós állampolgárról beszélek, akik ugyanennek a szívtelen gonosz rendszernek az áldozatai, az én önkormányzatom a Londonban egy millió ember él, nem ülhetek ölvetett kézzel, miközben ezeknek az embereinek a jogait kéz, lábbal tiporják és veszélynek tekintik, teszik ki. Nem bízhatunk ebben a brit kormányban, az állampolgárok védelmében, ezért kérek minden európai parlamenti képviselőt, aki elég szerencsés ahhoz, hogy további négy évet töltet ebben a teremben. Kérem, ne hagyják abba a harcot az Európai Uniós állampolgárok jogaiért Nagy-Britanniában, illetve a brit állampolgárok jogaiért az önök országaiban segítsenek bennünket, és számoltassák el a mi felelőtlen kormányunkat minden lépéséért. Liberacki, Liberacki úr, egy percben. Köszönöm szépen. Az utolsó gondolatokra térnék vissza, amelyeket Plenkovics úr mondott, maradjunk egységesek. Hallhattuk ezt a bizottságtól, hallhattuk a tanácstól, a frakcióktól, hogy mennyire hasonlóan gondolkodunk mindebben. Úgyhogy a legfontosabb számunkra az, hogy az emberekkel foglalkozunk, az Egyesült Királyságbeli, tehát az ott élő EU-s állampolgárok jogai, illetve ezen belül egyébként egy millió lengyelre is gondolok, de erre utalt egyébként von der Leyen asszony is. 440 millió európai állampolgár marad az Európai Unióban, úgyhogy ő rájuk kell gondolnunk. Ez kell, hogy a prioritásunk legyen, és szeretnénk mindenképpen azokra a 38 millió lengyel állampolgárra is gondolni ezen belül. Úgyhogy próbáljuk meg kihasználni, hogy mi vagyunk az erősebbek. Köszönöm szépen. Intveld asszonyi a szó egy percre. Thank you. Köszönöm szépen. Egy kérdés az az, hogy megfelelőek lesznek-e az eljárások, de a legfontosabb talán az, hogy hogyan fogják ezt megvalósítani, és vajon bízunk-e a Johnson kormányban olyan szempontból, hogy ezt helyesen fogja lefolytatni. De hát én nem igazán bízom bennük, és hallgatván a Brexit pártiakat itt a házban is, én egyre inkább aggódom azzal kapcsolatban, hogy nem lesz ez olyan nagyon kedves és befogadó, mint ahogyan ők erről beszélnek. Fel kellene tennünk a kérdést olyan szempontból is, hogy mi az oka annak, hogy 5 millió személyt limbóban akarnak hagyni. Miért kell őket büntetni, mit tettek, milyen rosszat tettek, gyakorlatilag nincs is ennek oka, mert senki sem tud ebből profitálni. Ez egyszerűen egy megbélyegző és szörnyű kampány olyan emberekkel szemben, akiknek nem akarnak jogokat adni, senkit sem szabad így kezelni, és nincsen semmilyen kormány, akit csak úgy egyik napról a másikra, vagy visszamenőlegesen új feltételeket teremtve megvonhatja a jogokat az emberektől. Az állampolgári jogokat nem lehet egy egyszerű tolvonással elvinni, elvonni, úgyhogy mi ezért az 5 millió emberért küzdünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van itt egy kékkártyás kérdés Roland úrtól. Nem, nem fogadom el. Ne haragudjon, visszautasították. Madam Widdicombe is waving her... Widdicombe asszony már beszélt, úgyhogy önnek most nem adom meg még egyszer a szót, hanem Dowding asszonya szó. To put this debate in context... Hogy kontextusba helyezzük ezt a mai vitát, a legfrissebb közvéleménykutatások az Egyesült Királyságban azt mondják, hogy a szavazók többsége szeretné inkább az EU-ban maradni, 52% és 48 közötti az arány ugyanaz, mint amivel a Brexit referendumot nyerték meg, de most megfordult az arány. Az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok, ezer, több ezer ember Észak-Kelet-Európában, vagy egy, Angliában él, ahol a választókerületen van, biztosítanunk kell tehát, hogy az ő jogaikat megfelelően védeni fogjuk, és méltányosan, jogszerűen bánunk velük. Jelen pillanatban kritikus problémák merülnek fel azon állampolgárok esetében, akik a letelepedett státuszért folyamodnak a jogászok is arra mutatnak rá, hogy annak dacára, hogy a, az Egyesült Királyság kormány azt mondja, hogy egy-négy nap alatt le kéne zárulni a folyamatnak, vannak olyan állampolgárok, akik hónapokat védenek, várnak, és ez bizonytalanságot okoz abban, hogy megtarthatják-e a munkájukat, az otthonukat. Ez nem kedves, ez nem meg, vagy tisztelettudó ezek állampolgárokkal kapcsolatban. Azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy biztosítsa azt, hogy az Egyesült Keresek kormánya megfelel a kötelezettségvállalásainak, és megvédi az EU-s állampolgárok jogait. Ezt vállalták, és ezt vállaljuk mi is az Európai Unión belül, az Egyesült Királyságbeli állampolgárok védelmében. Korbett úr másfél percben kap szót. Tisztelt elnök asszony, a parlament helyes, hogy megvitatja ezt a témát ma. A két héttel, ezelő, két héttel ezutáni Brexit szavazás előtt, hiszen magának ennek a folyamatnak a kezdete is egy konzervatív kormány korábban kezdődött, amikor megnehezítette az EU-s állampolgárok helyzetét az Egyesült Királyságban. Öm, megpróbált zsarolni bennünket ezekkel a jogokkal, és most pedig a teljes garanciákat nem akarják megadni az állampolgároknak. Hadd hát mondjak egy példát. Azt is visszautasítják, hogy fizikai dokumentumot kapjanak az EU-s állampolgárok. Ez direkt nehezíti az EU-s állampolgárok számára, hogy bizonyítani tudják a hatóságoknak vagy az alkalmazóiknak, hogy megkapják, hogy megkapták az tartózkodási engedélyt. Arra van kitalálva ez, hogy megnehezítse az életüket. 43%-kal nyert Boris Johnson, 53% olyan pártokra szavazott, akik új referendumot akartak a Brexitről. De a tapságát többségét Boris Johnson arra használta, hogy megkeményítse a Brexitet. Láttuk azt, hogy például a tárgyalási időszakot nem hajlandóak egy évnél hosszabbra nyújtani. Az Egyesült Királyság kormánya lehető legrövidebb átmeneti időszakot akarja, ami gyakorlatilag lehetetlenné fogja, fogja tenni, hogy a fennálló problémákat megoldjuk. Ezt is. Ehelyett az Egyesült Keresek kormányának meg kéne hallgatnia a parlamentünket, és emlékeznie arra, hogy az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia a kilépési megállapodást, és ezt az átmeneti időszakot arra kéne használni, hogy ismét elgondolkozzon a szabad mozgás kérdésén, hogy még egy újabb generáció is élvezhesse azokat a jogokat, ami a mi privilégiumunk volt. Köszönöm. Um, there is a blue card. kártyás kérdést tenne Roland képviselő Corbett úr. Megjósolhatom a választ? Nem, köszönjük. Megyünk tovább. Következő hozzászóló a listán. Necsinga asszony. Köszönöm. őt Királyság az én születésem előtt csatlakozott az európai közösséghez 47 évig a brit állampolgárok élvezték jogaikat és Nagy-Britanniában is. Korábban egy barátom azt gondolta, aki Nagy-Britanniában költözött, annak idején hogy sem kell választania. Hatalmas mértékben változtak jogai a Brexit-tel, teljesen más most a helyzete és más helyzete, mint a világ többi részéről oda költözöttnek. Barátom ott nőtt fel, gyerekeket nevelt, elvált, és ö, ö, lelkészként dolgozott évtizedeken át, és most időskorára. korára borotva élesen érzi saját bőrén a Brexit hatásait. Sokan vannak, mint ők, idős asszonyok, akik 40 évvel ezelőtt költöztek oda, akik demenciával vagy egyéb egészségügyi problémákkal küzdködnek, és nem tudják bebizonyítani, hogy ott éltek. És nem tudnak olyan kritikus ellátásokat sem megkapni automatikusan, amelyek járnak neki. Nem egyszerű a, a, a a és azoknak nem, akik nem szoktak hozzá online forma nyomtatványok kitöltéséhez. Ezért nem bíznak sokan a konzervatívokban, több millió ember jelentkezett és nem kapott megerősítést, sem nem utasították, sem nem kapott pozitív választ, függőben hagyták. Egy újabb botránytól félünk, ami már megtörtént, és különösen a betegek és a fogyatéklelők jogait fenyegeti ez. Köszönöm, Csonz asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Kollégák, ez a vita arra emlékeztet bennünket, hogy a Brexit nem történik meg január 31-ig, nem lesz egy lépés, ahogy ez nem egy, egy, egy ö, ö, fogás ez, hanem nagyon bonyolult étrend, amelyet több szakács főz, és lehet, hogy emészhetetlen lesz éveken át. Nem nevetséges ez. Ahogy ma hallottuk, igazi problémák vannak az EU letelepedési rendszerrel Nagy-Britanniában, az EU állampolgárok számára nem a legsérülékenyebb csoportok nem kapnak támogatót, még egy vindras botrány törhet ki, és a monitoring bizony a hatóság függetlensége is sérült. Keserű irónia, hogy a parlamenti képviselők többet, több hatással lesznek az EU Nagy-Britannia kapcsolatok között jövőjéről, mint a brit parlamenti képviselők, mert Boris Johnson kivette azok kezéből minden felügyelet jogát. A brit politikai demokratikus rendszer sérült. Nagyon sokat kell megtárgyalni, nagyon rövid idő alatt a alkú nélküli kilépés kockázaton továbbra is nagyon magas. Meg kell tudjuk mindent annak érdekében Nagy-Britanniában, hogy a sérő demokráciát helyre tegyük, és felügyeljük a kormányt. Kérem kollégák, támogassanak bennünket, hadd védjük meg közös európai értékeinket, a alapjogokat és az állampolgárjogokat. Thank you, Madam Köszönöm szépen. Roland úr harmadszor próbálkozik kék kártyával. Elfogadna? Ne. Roland úrtól. Nem hiszem, hogy ennek a gyerekes Brexit párti viselkedésnek teret kellene adnunk. Köszönöm. Roland úr, szerintem ez egy egyértelmű nem. Akkor most a következő felszólaló Garikánó úr lesz. Köszönöm szépen. Kedves Barnier úr, ahogyan korábbi, korábban felszólaló kollégáim is elmondták azt, hogy fontos a státusz kérdése. Spanyolországban, épp úgy, mint Oxfordban nagyon sok fiatal spanyol is ott tanul, és hát nem hiszem, hogy ez a bizonytalanság jó lenne. Itt alapvetően egy olyan dokumentumról van szó, amelyet PDF-ben eh, lehet kinyomtatni, ezt nagyon könnyű egyébként hamisítani is. Semmiféle kártyát nem kapnak a az utazáshoz, vagy amikor eh, munkát vállalnak, akkor se tudják ezt felhasználni. Nem lehetséges az, hogy eh, majd valaki egyszerűen visszautasítja, és nem engedi be őket az országba is. Jó lenne, hogyha egy fotóval ellátott kártyát lehetne kapni, és én azt gondolom, hogy egy nagyon kegyetlen rendszer ez, aminek ki vannak téve az európai állampolgárok, ennek prioritásnak kellene lennie a mi napirendünkön is, és fontos lenne az, hogy ezek a fizikai dokumentumok téle, ténylegesen létezzenek, és ezeket egy egyszerű eljárás során kaphassák meg az érintettek. Köszönöm, Ricsi asszony, egy percben. A nagy kérdés ma a Mm, tulajdonképpen két kérdést vet fel, az Európai Uniós állampolgárok az Egyesült Királyságban, illetve az EU 27-ek ben élő ö, britek. De gyakorlatilag a probléma mögöttes háttere ugyanaz. Egy diktatorikus, populista, jobboldali politika. Van Orden úr arról beszélt, hogy fél, hát mi európaiként is félünk, és tulajdonképpen mindent foggal körömmel fogunk küzdeni azért, hogy ezeket a jogokat meg tudjuk őrizni. Az Egyesült Királyságbeli állampolgárok nagyon szeretnék megőrizni a jogaikat. Önöknek megvan a joga arra, hogy megvédjenek bennünket, legyenek nagylelkűek, hogy Szokratészt idézzem, én nem csak skót vagy brit állampolgár vagyok, hanem európai, sőt világpolgár is, és nem akarok ezekből egyet sem elvész, elveszíteni, mert ezek mind az identitásom részét képezik. Köszönöm szépen. Ricsi asszony, Roland úr kérdést szeretne feltenni. Elfogadja? Ne haragudjon, Orden úr, visszautasították ismét. Van Víze asszony következik egy percben. Köszönöm. Három millió olyan EU-s állampolgár egyike vagyok, akik a 2016-os szavazás során nem szavazhattak. Most brit útlevelem van, ez 1510 1500 fontba került, nagyon sokan ezt nem tudják kifizetni akkor sem, ha amúgy megkapnák. Ez ellenséges környezet, amit az európai állampolgárok ellen az Egyesült Királyság kormánya keltett. A költség csak egy akadály, az EU-s állampolgárság elveszítése egy másik. Az EU-s tagállamok nagyon fontos, hogy meg kéne, hogy engedjék az Egyesült Királyságbeli állampolgároknak, hogy megtartsák ezen állampolgárságokat, akkor is, hogyha EU-s állampolgárságot kapnak és ne veszítsék el az EU-s állampolgársággal járó jogokat sem. Kérem az EU-t, hogy legyen egy társult EU-s állampolgársági rendszer, aki, ami azon uh, Egyesült Királyságbeli állampolgároknak jár, akik az EU-ban élnek és szeretnének itt maradni, és szeretnék az EU-s szerződés által uh, biztosított jogokat élvezni. Ez jó lenne az Egyesült Királyságnak, az Egyesült Királyságbeli állampolgároknak és az EU-nak is, illetve annak is, hogy felmaradhassanak a baráti kapcsolatok, amire óriási szükségünk van. Köszönöm szépen, Roland úr ismét szeretne kérdést feltenni. Elfogadja el Roland úr kérdését? Nem. Biztos, hogy nem személyes, de a hölgy is azt mondja, hogy nem. A spontán felszólalások sorához lértünk, Kelly úr az első egy percben. Köszönöm szépen. A Egyesült Királyságban a nyertes visz mindent az választási rendszerben, és ezért Boris Johnson óriási többséget szerzett. Semmilyen ország nem fogja jobban sajnálni a Brexitet, mint az én országom, Írország. Közös történelmünk van, szoros szomszéd barátsági kapcsolataink vannak, nagyon szoros gazdasági kötelékeink vannak. Nagyon sok Egyesült Királyságbeli barátunk van itt az Európai Parlamentben. Az a valóság azonban, amit most muszáj elkezden elfogadnunk, és tovább kell lépnünk a következő lépésre. Legyen meg egy szabad kereskedelmi egyezmény. Ehhez mindkét fél jó akaratára van szükség, és hogy Gieferhofstadt is mondta, ha csak nem kezelik megfelelően az európai állampolgárok jogainak a kérdését, nem tudjuk, hogy az Európai Parlament hogyan fogadhatná el egy FTA-t. Úgyhogy le kell ülnünk, és felnőttként viselkedni. Megfelelő tárgyalásokra van szükség, hogy egy megfelelő szabadkereskedelmi egyezmény születhessen. Köszönöm szépen, Son Ward asszony kapszót. Jó magam, és több millió európai és brit állampolgár fogja, ezeket fogják megfeszt, megfosztani jogaiktól, és egy nem demokratikus e félrevezető, sőt illegális rendszert kívánnak ránk kényszeríteni. Egy olyan franchise-ról van szó, amely tulajdonképpen egy diktatúrához hasonlít inkább, mint egy érett demokráciához. Ezért is azok, akiket leginkább érint a Brexit, az ő nevükben mondom, hogy ők nem szólhattak ebbe bele. A fiatalok nagyon sok lehetőséget megtagadnak majd tőlük, és aztán ott vannak a gyermek menekültek, akiket a konzervatívok nem is hajlandóak emberszámba venni. Több millióan vannak, akik az Egyesült Királyságban hozzájárulnak adóforintjaikkal a gazdasághoz. Ott vannak az idősek, akik elszigetelten érezhetik majd magukat, nem kapnak esetleg egészségügyi ellátást, nagyon fontos lenne a családi életet biztosítani. Ez egy borzalom, ami történik, készül, és végül pedig szeretnék néhány szót szólni a szabad mozgásról is. Ez gyakorlatilag úgy, történ- úgy néz ki, hogy bárkinek több joga van, mint egy, emberi, mint egy embernek, aki át kíván lépni a határon. Borzasztó az, hogy egy ilyen döglött húsdarabnak gondoljanak bennünket house i see no purpose in giving the. nem látom azt hogy ezeknek az embereknek miért adnak jogot akkor, amikor nem is jönnek el a szakbizottsági munkára, és ott nem csinálnak semmit. Azért jó lenne látni őket, hogy megkeressék azt a pénzt, amiért ide beszavazták őket, és nem csak gyűlöletet és széthúzást szítanak itt. Ne haragudjon. Gibson asszony következik. Nem most. Thank you. Köszönöm. Az állampolgárok jogaiért felszólalva értük, beszélve, akik fontos jogokat vesztenek el, amelyekre évtizedeken át támaszkodhattak. Ígéretek születtek, az emberek elköltöztek, megváltozták életüket, megnősültek, férhez mentek, gyerekeik jöttek, jövőt terveztek, és most öncélú politikusok és egy rosszul működő választási rendszer miatt ezek a ígéretek füstbe mentek. És ezek emberek ott éltek, dolgoztak, adót fizettek, és beépültek ezekbe a közösségekbe, őket kívülállóként kezelik. Arra kényszerítik őket, bizonyítsák, hol voltak, mit csináltak éveken át, amikor korábban sosem kérték tőlük, hogy megőrizzék ezeket a dokumentumokat. Bizonytalanságban élnek, ez nem jó. Ez elfogadhatatlan, senki sem áll ki a jogaikért. Ez a parlament ö, képes arra, hogy félreérthetetlen üzenetet küldjön a brit kormánynak, a tanácsnak, meg a bizottságnak. Kérem, fogalmazzuk meg az üzenetet, hogy az Európai Parlament kiáll minden állampolgár jogaiért. Köszönöm szépen Bruzinski úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Bárnyi urat lenne jó megkérdezni, hogy amikor a brit a tárgyal, hát miért nem követi azokat az érzelmeket, amelyeket a terem jobb meg baloldán hangzanak el. Amikor hogy új vállási szerződést írjuk, hát ha ebben a, ebben a szellemben, ebben az érzelmi viharban írnánk meg ezt, akkor honfitársaim, lengyelek Nagy-Britanniában, akik erősítik Nagy-Britannia gazdasági hatalmát, hát nehéz lenne ebben a, ebben a szellemben megírni. Én örömmel hallottam lengyelektől, akik mindenféle jogot élvezhettek, lettek szakácsok, rendőrök, bármiféle munkát végezhetnek Angliában, ők elégedettek a helyzetükkel. Nem csak egy millió lengyelről van szó, hanem több százezer, meg millió más európai és állampolgárról, akik ott fognak maradni Britanniában. Észszerűen kell tehát tárgyalni, csendben, nyugodtan dolgozva, objektíven, és nem, nem a, a düh, meg a, a vad érzelmek alapján. Ferhofstadt mondom, hogy Harry herceg és felesége Kanadát választották, nem az EU-t. Fiber úr, az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok nem csak az állampolgárok jogairól szólnak, de nagyon fontos az ő joguk azoké, akik az Egyesült Királyságban élnek, tanulnak és dolgoznak, csak úgy, mint fordított helyzetben. Azokról van szó, akik régóta élnek ott, és azokról is, akik azt várták, hogy oda költözhessenek. Az Európai Uniós jogok összessége sem tudja biztosítani a jogaikat. Emlékeztessünk azokra a pontosításokra, amelyeket Cameron akkori miniszterelnök hangoztatott. A szociális jogok, a dolgozók jogai, a diszkriminációmentesség joga, az egészségügyhöz, oktatáshoz való hozzáférés joga, a társadalombiztosítás, a családegyesítés joga, a különböző képesítések és egyetemi diplomák kölcsönös elismerése. Ezeknek meg kéne lennie az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ezért szükséges legrosszabb esetben két oldalú tárgyalásokat folytatni a tagállamok között és az Egyesült Királyság között. Most még a catch lezárom, és akkor kérem, hogy Michel Barnier zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves miniszter asszony, hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők, az önök háza előtt én mindig is igaz szavakat